Az elnök. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Megnyitom az Európai Parlament ülését. A 2008. december 18-án berekeztett ülés szakot újra megnyitottnak nyilvánítom. Kedves kollégák, önöknek, mindannyiuknak boldog új évet kívánok! Remélhetőleg a 2009-es év jó év lesz. Remélhetőleg ez az év tovább visz bennünket Európa egyesítésében, és remélhetőleg az is sikerül, azt is sikerül elérnünk, hogy a világ minél több régiójában béke valósuljon meg, és ehhez egy nyilatkozat következik. Kedves kollégák, az elnökök konferenciája arra kért eh, engem, hogy a közel-keleti eseményekkel kapcsolatban nyilatkozzak. A vitára szerda délután kerül sor. Egyébként ezen részt fog venni Schwarzenberg cseh külügyminiszter külügyi tanácsának képviselője is. Ezt azért mondom el, mert eddig nem volt biztos, hogy ő részt tud venni, mert ugyanezen a napon még Dél-Afrikába kell, uta- Dél kell utaznia, és annak ellenére, hogy ennyire sok dolga van, mégis késznek mutatkozott részt venni ezen a vitán, úgyhogy köszönjük a cseh elnökségnek ezt. Kedves kollégák, miközben mi plenáris ülést tartunk az év elején, a közel-keleten továbbra is halálos áldozatokat szed a közelkeleti konfliktus. Hogyha a televíziót nézem, én személy szerint keserűen emlékezem korábbi eseményekre, dejavű érzésem van. Az Európai Parlament nevében szeretném kifejezésre juttatni sajnálatomat a gázai konfliktus kirobbanása és eszkalációja miatt, amely Izrael és a Hamas között robbant ki. Hadd mondjam el teljesen világosan azt, hogy nem tartom elfogadhatónak, hogy a nép továbbra is a gázai övezetben ilyen szenvedésnek legyen kitéve, hogy az erőszak folytatódjon, és az ENSZ e, e, e, munkatársai ellen is erőszakot alkalmazzanak. Mennyi időre kell még eltelnie addig, hogy az erőszak spirálba kitörjünk? Mind a két oldalnak be kell látnia a hibáit. Teljes mértékben elfogadhatatlan, és egyértelműen bírálni kell azt, hogyha a Hamas rakétákkal támad izraeli városokra. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Hamas volt az a mozgalom, amely befejezte, véget vetett a fegyverszünetnek. Mindemellett nem szabad szem elől tart, téveszteni az eszközök arányosságát sem a válasz arányosságát. Minden közelkeleti embernek, polgárnak ugyanolyan joga van a méltóságához és az élethez. A elsősorban a civil lakosság szenved a jelenlegi helyzettől. Azonnal segíteni kell, segíteni kell a gázai eh, polgároknak. A palesztinok ugyanolyan méltóságban kell, hogy éljenek, mint az izraeliek, vagy akár európaiak, amerika, amerikaiak. Mindenkire vonatkozik az emberi méltóság sérthetetlensége. Nem engedhetjük meg a humanitárius helyzet eh, romlását. Politikailag felelősséget kell vállalnunk, és hozzá kell, jár, hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy sikerüljön kitörni tartós módon e, ebből az erőszak spirálból. A biztonságot nem lehet e, csak és kizárólag e, katonai szempontokból szempontokra visszavezetni és katonai szempontból garantálni. Nem lehet csak katonai megoldást találni a közel-keleti problémára. Végre politikai megoldást kell találnunk le kell vonnunk a tanulságot az eddigi, az eddigi mm, hibáinkból, és tartós megoldásokra kell törekednünk. Az elmúlt napokban telefon kapcsolatban álltam az izraeli elnökkel, Simon Perezzel, a palesztin autonómia hivatal miniszterelnökével, Szelem Fayeddel, illetve a Knesset elnök asszonyával, Dalia Icikkel, illetve Javier Solánával, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főmegbizottjával. Aztán emellett a az Európa Földközi Tengeri Parlamenti Közgyűlés alelnökével is felvettem a kapcsolatot, mégpedig a Jordán Parlament elnökével, Abdelhadi Al-Majalival, az olasz képviselőház elnökével, Gianfranco Finivel, illetve a marokkói parlament elnökével, Mustafa Mansourival. Ezek alatt a megbeszélések alatt világossá tettem azt, hogy az Európai Parlament teljes mértékben kiáll azon követelések mellett, amelyeket az Európai Unió minisztertanácsa fogalmazott meg, és amelyek az ENSZ biztonsági tanácsának határoz, amelyeket az ENSZ biztonsági tanácsának határozata megerősít. Nagyon nagy aggodalomra ad okot az, hogy ez a jogilag kötőérvényű határozat, az ENSZ határozat, amelyeket, amelyben, amelynek során az amerikaiak tartózkodtak, és ezzel lehetővé tették a határozat elfogadását. Nos, ezt a határozatot a két konfliktusos fél, a Hamász és az Izrael nem veszi figyelembe, nem tartja be. Azonnali és tartós fegyverszünetet kell elérni ennek a fegyverszünetnek az eléréséhez hozzájárul Egyiptom, mint közvetítő és minden érintett fél. Azonnal lehetővé kell tenni a humanitárius segély bejutását a gázai övezetbe, és az ENSZ Work and Relief Agency, az UNRWA lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy a humanitárius tevékenységét folytassa. És nem csak napi három órában, hadd tegyem ezt hozzá hogyha a humanitárius szervezetek és az ENSZ sem tudja a munkáját végezni azért, mert az ő semlegességüket nem veszik figyelembe a háborús felek, a konfliktusban álló felek, akkor a nemzetközi jogi szempontból mélypontra értünk. A harmadik követelésünk az, az, hogy a béke folyamatot intenzíváljuk az egyetlen fenntartható megoldás, amely szolid alapot biztosít a tartós békéhez, ez a két állam egymás mellett élése, Izrael és Palesztina szuverén államként. Az Európai Unió a kvartett tagjaival a mérsékelt arab partnerekkel, partnerországokkal és minden résztvevővel, a konfliktus minden résztvevő felével szeretne egyeztetni az ENSZ égisze alatt. És az átfogó megoldáshoz azonban szükség van ahhoz arra is, hogy a palesztin felek egymás között megegyezzenek és megbékéljenek. Itt fel kell tennünk azt a kérdést, hogy, hogy eddig mit sikerült elérnünk a béke folyamatban. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet, nehéz a környezet, amelyben a konfliktusra sor kerül, és alig sikerült előrelépésekre eh, sort keríteni, mégis abból kell kiindulnunk, hogy eh, a eh, tárgyalásokat folytatni kell. A nemzetközi közösség és az Európai Unió ezeket a tárgyalásokat bátorította és pénzügyi segítséget is nyújtott, és a kereteket próbálja biztosítani a palesztin állam létrehozásához is. Politikailag elég erős volt-e a kötelezettségvállalásunk? Jelen pillanatban eszkalációra került sor. Tudjuk persze, hogy a válságmenedzsment során válságkezelés során mindig rövidtávú megoldásokban gondolkodunk. Most rögtön arra van szükségünk, hogy azonnal fegyverszünetre kerüljön sor, és azonnal vonuljanak vissza az izraeli, az izraeli öm, hadsereg azonnal vonuljon vissza. Ugyan úgy, ahogy az NSPTS követelte. Az eddigi tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy nem lehet a közel-keleti békét egyedül a régióra bízni. A a konfliktusban álló felek egymásnak, egymással meg kell, hogy békéljenek. A nemzetközi közösségnek késznek kell lenni arra, hogy a közel-keleti békét próbálja biztosítani, és a tárgyalásokat ösztönözze. A nemzetközi csapatoknak segíteniük kell abban, hogy a fegyverszünetet elérjük. A mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a francia-egyiptomi terv, amely a nemzetközi mechanizmus létrehozását, bevezetését célozza, a gázai határok biztosítása érdekében valóban sikeres legyen. Az Európai Unió eddig eh, az Annapoliszi folyamat kezdetekor az eh, a, stratégia, a stratégiára vonatkozó nyilatkozatában világossá tette, hogy kész ebben a formában tovább lépni. Egy dolgot hadd emeljek ki. Az európai és nemzetközi biztonsági erőknek a bevetése nem szabad, hogy csak rövid távon biztosítsa a fegyverszünet elérését. Világos politikai célt kell köze, követni, és megfelelő bizalmat kell újra helyreállítani, amelynek keretében a béketárgyalásokat folytatni lehet. Ez azt jelenti, hogy a, hogy a csapatok bevetésé, bevetésével a politikai nyomást minden félre erősíteni kell, hogy végre békét érjünk el. Korábban gyakran emlegettük azt, hogy mennyire fontos a béke elérése. Nem elég az a készség, hogy békét kössünk, hanem ezt fenn is kell tartani. És még azelőtt, hogy az évtizedek óta felhalmozódott gyűlölet tovább eszkalálódjon. A 2008-as év az kultúrák közötti párbeszéd európai éve volt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament mindent megtett annak érdekében, hogy ez az év a remény táplálja, és politikai jelzéseket fogalmazzunk meg, és, és bizonyítsuk be azt, hogy a kultúrák közötti háború nem természetes. A gázai háborúra való globális reakciók, amelyek nagyon gyorsan semmisé tették az interkulturális párbeszédben elért eredményeket. Ezek megmutatták azt, hogy a konfrontáció és az erőszak spirál folytatódhat. Az erőszak újabb erőszakba torkol, és ezt nem lehet elégszer ismételni. Csak a párbeszéd és a tárgyalások tudnak kiutat mutatni a válságból. Ezek a célok nem lehetnek öncélúak, az kell, hogy legyen a cél a szemünk előtt, hogy az izraeli és a palesztinai polgárok valódi biztonságban, békében és emberi, az emberi méltóság betartása mellett élhessenek. Köszönöm szépen a figyelmüket!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 a román parlament tagjává választották, ehhez gratulálunk a román parlament tagjaivá. Javítja az elnök magát, ugyanis először római parlamentet mondott, de senki nem tökéletes, ugye mondja az elnök. Az általános választásokról, az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló jogszabály 2-es bekezdése 7-es cikke szerint, illetve a házszabály 1-es bekezdése 4-es cikke szerint megállapítom, hogy ezek, ezek a mandátumok 2008. december 19-ével felszabadultak. A román hatóságok arról koztattak, hogy 2008. december 22-vel Anasztázia asszony helyett Manole úr, Jakob Rici asszony helyett Josif Matula, Popa asszony helyett Csalin Katalin Sidita, Filip úr helyett Alexandru Nazare és Oprea úr helyett Daniel Petru Funeriu urak és hölgyek lesznek az Euró- urak lesznek az Európai Parlament képviselői. Az illetékes finn hatóságok tájékoztattak arról, hogy Éva Rita Szitonen asszony eh, átveszi Kaupi asszony helyét 2009. január 1-ével az Európai Parlament képviselőjeként. A házszabály második bekezdése harmadik cikke szerint az új képviselők addig, amíg az ő mandátumokat nem vizsgáltuk meg, illetve az ő mandátumok megtámadásáról nem született döntést, az Európai Parlament ülésein teljes joggal vesznek részt azon feltétel betartása mellett, hogy írásban nyilatkoztak arról, hogy nem töltenek be olyan hivatalt, amely az Európai Parlamenti képviselői mandátum betöltésével össze, nem lenne összeegyeztethető. Az Európai Néppárt frakciója javaslatára Sir Robert Atkins nem tagja már a közlekedési és idegenforgalmi bizottságnak. Az elnökök konferenciája 2009. január 8-ai ülésén a 45 per 2001-es LK rendelet 42-es cikke szerint illetve a LIBE szakbizottság tárgyalásait követően hozzájárult Péter Hastings kinevezéséhez, Európai Adatvédelmi Biztosi kinevezéséhez, illetve Giovanni Butarelli helyettes Európai Adatvédelmi Biztosi kinevezéséhez hozzájárul. Tehát így egy közös kinevezésre kerül sor az Európai Parlament és a tanács részéről. És szerdán közösen a tanács elnökével aláírom az erre vonatkozó határozatot. Azt is szeretném közölni önökkel, és lassan ezzel lezárom, hogy a tanács elnökével együtt január 14-én a házszabály 68. cikkének megfelelően hat a közös döntéshozásban elfogadott jogi aktust fogok aláírni. E, ezek a mai jegyzőkönyvben szerepelnek. Kedves kollégák, az elnökök értekezlete január 8-án csütörtökön a 130 és 131-es cikk értelmében elfogadta a végleges napirendet, amit önök is megkaptak. Ma hétfőn, mivel Andrikén asszony ma este nem tud jelen lenni, eh, hogy bemutassa az ENSZ emberjogi tanácsával és az EU szerepével kapcsolatos jelentését. Ezt a jelent, erről a jelentésről a tervek szerint eh, szerdán fogunk szavazni vita nélkül. Keddre vonatkozóan nincs semmilyen változás, szerdán pedig a zöldök frakciója kérte azt, hogy állásfoglalási indítvány begyűjtásával zárjuk le a gázai helyzetről folytatott vitát. Konbendit eh, kollégának adom meg a szót, hogy indokolja az indítványt. Kedves kollégák, valamennyien jól tudjuk, hogy mi a helyzet a gázai övezetben. Itt a parlamentben természetes, hogy megvitatjuk eh, ezt a helyzetet, és a biztonsági tanács is kialakítja az álláspontját.